megerősítettnek tekinthetjük. Ezen kívül szeretném elmondani, hogy szerdán a 74-es szikke értelmében a tanácsadókkal közösen hat jogalkotási aktust fogok aláírni, amelyek a rendes jogi eljárásban kerültek elfogadásra. Az illetékes jogi aktusok címeit ennek az ülésnek a jegyzőkönyvében találják meg, és egy kis kiegészítéssel hogy Kohn-Bendit úr örömkitörése kísérte ezen nyugalkotási elemek elfogadását. A jegyzőkönyvben az fog szerepelni, hogy élénken tapsolt Kohn-Bendit kolléga. Kedves, tisztelt kollégák, az igazságügyi és miniszterek múlt csütörtökön üléseztek,